A következő napi rendi pontunk egy kérdés a bizottsághoz a gazdaság és monetáris unióra vonatkozó jövőbeli jogalkotási javaslatokról. A gazdasági és monetáris bizottság részéről készült ez a jelentés, most meg is adom Sharon Bolzasszonynak a szót, hiszen ő ennek a szóbeli kérdésnek a szerzője, és azt hiszem, hogy Ren biztos úr jön nem sokára, igen, érkezik is, ő fog válaszolni erre a szóbeli kérdésre, tehát 5 percben megadom a szerzőnek a szót. Köszönöm. Biztos úr, az EKON bizottság reagált ezzel a bizottság javaslatára, ami a konvergencia és versenyképességi eszközt illeti. Először is nagy előrelépés volt a makroökonomiai kormányzást illetően a kettes és a hatos csomaggal, és lépéseket tettünk a bankunió irányában is, ez a hatos csomag része. Tudom, hogy Európának új elképzelésekkel kell előállnia, ezt eh, az üzenetet kell vennünk, ezt az ECON delegáció az IMF-fel való tárgyalások során is eh, megbeszélte. Sok minden történt, de az üzenet, eh, a kudarc üzenet nem kívánatos. A nyolcas csomagtervet kell végrehajtani, a kettes plusz hatos csomagtervet együttvéve, mielőtt új ötletekkel állunk elő, és meg kell világosítani, világítani azt is, hogy milyenek a már meghozott intézkedések. Lehet, hogy a tízes csomag az még korai az európai és a nemzeti parlamentek számára közös téma állt elő, mégpedig az, hogy ha több Európa van, ez szolgálja az állampolgárokat. A parlamenti jelentésben azt látjuk, hogy ezt meg kell érteni, támogatni kell a befogadással, a szolidaritással és az elszámoltathatósággal. Pedig nagyon sok esetben hiányzott az átláthatóság, nem volt megfelelő irányítás, az kormányok vagy az államok között, és az állampolgársági elvet kihagyták. A közösségi módszer az azt jelenti, hogy a kormányzást javítani kell, a kormányközi lépéseket, de az az igazság, hogy még nem sikerült az állampolgárokhoz megtalálni az utat a bizottság kommunikációja, a közleménye az ex ante koordinációról nem tisztázta azt, hogy mi lenne a hozzáadott értéke a javasolt innovációnak, akkor, amikor már megvan az EU 2020-as cél az európai szemeszter, a plusz csomag, a kohéziós csomag, de ahhoz, hogy elkerüljük a konfúziót, az ECON úgy véli, hogy az új eszközök az európai szemeszter belül kell, hogy elhelyezkedjen, és ez lehetővé teszi a megfelelő átláthatóságot, a parlament ellenőrzését a folyamatok, eljárások fölött. A bizottság szerződéses megoldásokat kíván bevezetni európai és nemzeti szinten azért, hogy a reform folyamatot intenzívebbé tegyen nemzeti szinten. Mi azt javasoljuk, hogy legyen egy EU szintű konvergencia kódex és ezt minden tagállamban megvalósítsák reformok formájába, és ezen az alapon ösztönzőket is alokálnánk. Ez jobb, mint a szerződéses megoldás, amelynek nincs helye az európai és a nemzeti szinten. Inkább az együttműködésen alapuló eljárásokat kell keresni. A fokozott költségvetési képesség arra, hogy a strukturális problémákkal megküzdjünk, ezt üdvözöljük, és a CCI-ok számára adott pénzalapok egy eurozóna költségvetés alapját képeznék az EMUN belül. A közleményben az is érdekes, ami nem szerepel. Például nem látjuk itt az elkötelezettséget egy demokratikusabb Európa mellett. Látjuk, hogy az újságok miről írnak, Európában az európai bizalomról, vagyis arról, hogy a CCI alapokat a bizottság az EU költségvetésen kívül kívánja létrehozni, és el akarja kerülni a parlament ellenőrzését. A mi állásfoglalásunk részletesebb javaslatokat tartalmaz arról, hogy az új eszközök milyenek legyenek, hogyha lesznek ilyenek, és Ezeknek viszont lehetővé kell ők a tagállamoknak, euró alkalmazó és nem alkalmazó tagállamoknak az, hogy az új közösségvetési intézkedésekhez hozzájáruljanak. Az európai szintű döntéshozást statisztikai szilárd alapokra kell építeni, költségvetési koordinációra, az EU-n belül konszolidált adatokra, az unió nemzeti elszámolásai alapján a helyi és regionális hatóságok költségvetését, kimutatásait figyelembe véve. De a parlamentet is szorosan be kell vonni jogalkotási és költségvetési hatóságként, mert ha nem, akkor ez nem fogadható el. Köszönöm. Most pedig a bizottság nevében Uli Ren biztos válaszol Bolsz asszony kérdéseire. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni a célzott kérdéseiket. A bizottság üdvözli a határozat tervezetet arra, hogy a jövőben az Európai Monetáris Unióra milyen jogszabályok vonatkozzanak. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, a strukturális reformokat, és az unió újraépítésének szükségességét, ez most nyilvánvaló, hogy erre szükség van. A gazdasági irányításunkat megerősítettük, és az Európai Parlament támogatását is élveztük. Ennek ellenére, hogy a gazdasági szakbizottság elnöke Sharon Bowles asszony is mondta, még többre van szükség. A pénzügyi szektort helyre kell állítanunk Európában, a bankunió létrehozása a bizalmat majd visszaállítja. A vállalkozások, különösen a KKV-k újra bízni fognak bennünk. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk. Ezen kívül nagyon fontos a gazdasági integráció fokozása. Két közleményt adtunk ki ezzel kapcsolatban. Márciusban egyet az Exonte koordinációról, arról, hogy a gazdasági politikai reformokat hogy kell összehangolni, a másikat pedig a konvergenciáról és a versenyképességi eszközökről. Hogy hangsúlyozom azt, hogy ennek a közelménynek konzultatív jellege van, ötleteket gyűjtünk, kérdéseket várunk önöktől. És azok alapján, amiket kapunk a parlamenttől, a tagállamok, az érintettek, a nemzeti parlamentek részéről is, a bizottság majd javaslatokat tesz. Az EP teljes mértékben bevonásra kerül majd abban, hogy hogyan formáljuk meg a kezdeményezéseket a szerződéseknek megfelelően. A bizottság szeretné a gazdasági dialógust kiterjeszteni ezekre a kezdeményezésekre. A parlament például megkérhetné a tanács elnökét, az Eurogrup elnökét és a bizottságot arra, hogy megvitassuk a bizottság közleményét, vagy a tanácsi következtetéseket. Hasznos lenne az is, hogyha a parlament a tagállamokat meghívná, hogy eszmecserében vegyenek részt a főbb gazdasági politikai reformokról, és hogy megvédhessék így a saját hazai politikáikat. Ez fokozni fogja a felügyeletet ami a pénzügyi egyességeket illeti a stabilitási koordinációt és az irányítást, az ex ante koordináció, hogy ezt megtegyük a szerződés 11. cikke alapján, ennek az lenne a lényege, hogy az Európai Unió jogi keretei között 5 éven belül megvalósítsuk ezt. A közlemény opciókat kínál arra, hogy hogyan lehet megvalósítani az ilyen irányú reformokat. Ami az ön kértését a szerződéses elrendezésre vonatkozik, és a CCI-ra, a, ezek a fajta megállapodások, a szerződéses megállapodások egy politikai megoldást kívánna, kínálnának, de a szerződés jelenleg nem teszi lehetővé a jogilag kötelező érvényű szerződéseket, amelyek azt írnák elő, hogy csak akkor, vagy bizonyos esetekben nem lehet megkapni pénzügyi segélyeket az Uniótól. Végről, hogy milyen reformok élvezzenek prioritást a CCI keretében. Nagyon fontos, hogy működőképes maradjon a monetáris unió. A tagállamok specifikus reformokat valósítsanak meg, annak érdekében, hogy ezt elősegítsük. A reformok nem csak a tagállamokat, hanem az unió egész területét fellendítik majd, hiszen a krízis megmutatta, hogy ha a reformokat nem hajtunk végre, az hátrányos lehet. Köszönöm a figyelmüket, és várom az együttműködésüket az eu kapcsolatos kérdésem. Köszönöm. Köszönöm, Renor. Most pedig hallgassuk meg a frakciók nevében felszólalókat. Először is az EPP nevében négy percben Gossesz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a parlament ma a következő kérdést teszi fel. Ez alapvető kérdés, ön adott válaszelemeket, és biztos úr, ezek a elemek mutatják, hogy mennyire fontos a kötelezettség, a politikai akarat arra, hogy hatékonyabb legyen az EU gazdasági akciója. A közelmúlt története mutatja, hogy ha az Európai Unió reaktív kíván lenni, akkor a szervezeti hibák károsak lehetnek, a válságok egymásra épültek, és végül nem voltak megfelelő eszközök és eszközök arra, hogy a helyzethez alkalmazkodni tudjunk. Nem voltak bizonyos eszközök, és éppen ezért a kormányközi lépésekhez kellett folyamodni. Ez kettős jogi rendszert hozott létre, ami nem maradhat fel. Sürgős, hogy a közösségi eszközökhöz visszatérjünk, és megteremtsük azokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan lépjünk, sőt, a veszélyes helyzeteket megelőzzük. Bár sok munkát végzett a bizottság, az ön elszántságának elnök úr, az ön elszántsága előtt tisztelettel adózók, de a tagállamok egyes esetekben ellenálltak. A bizottság két közleménye arról szól, hogy hogyan szeretnénk egy igazi gazdaság és monetáris uniót létrehozni. Ez a bizottság novemberi, 2012. novemberi kötelezettségvállalására utal, amelyre a parlament is reagált. A következő európai csúcson kívánják megvitatni ezeket a terveket, és reméljük, sőt kívánjuk, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak és határozzanak meg. Dicséretre méltó célok ezek, erősíteni a gazdasági koordinációt, integrációt az eurozónában, szigorú fegyelmet létrehozni nemzeti szinten, és szolidaritást európai szinten. Lehetővé téve Európának az, hogy a versenyképesség útján, a növekedés, útján, a munkahelyteremtés útján haladjon. A kérdés most az, hogy ezek az elemek és szándékok hogyan válnak majd valóságá. Éppen ezért hoztuk fel ezt a kérdést. Nem kívánok az összes pontra reagálni, természetesen az állásfoglalás pontos és bizonyos elemeket tartalmaz, amelyek a parlament hasznos hozzájárulását jelentik. Néhány kisebb, de számomra fontos pontra térnék ki. Először is a nagy gazdasági reformprojektek előzetes koordinációja. Ez elkerülhetetlen nemzeti megvalósítás európai dimenziókig emelkedhet. Most például gondoljunk arra, hogy a Nemzeti Bank törvények már megelőzték mindazt, amit a bizottság júliusban, szeptemberben javasolt a bankszektor reformját illetően. Az államok már előbb nemzeti intézkedéseket hoznak, és ez nehezebbé teszi a későbbi tárgyalásokat és a rendeletek harmonizálását. De arra is szükség van, hogy odafigyeljünk mindarra, hogy a nemzeti politikák milyen hatással vannak a többi országra ezzel számolni kell. Ami pedig a konvergencia és versenyképességi eszközre vonatkozik az eurózónában, szerződéses megoldásokról van itt szó, ezeket pontosítani kell, de nem szabad rögtön elutasítani őket, mert a cél az, hogy egyensúly jöjjön létre makroökonomiai szempontból. Itt azt kívánjuk, hogy a kondicionalitás elvét alkalmazzuk akkor, amikor az alapokat folyósítják, hogyha nincsenek programozott reformok, akkor nem lehet európai hozzájárulás ami a nemzeti és európai kompetenciákat illeti, ezeket tiszteletbe kell tartani. A demokratikus kontrollt átfedés nélkül kell biztosítani, a nemzeti parlamentek eh, nemzeti szinten vegyenek részt eh, a szokásos eh, jogalkotási folyamatban, a parlament pedig végezze az európai szintű kontroll. Ön különböző üléseket javasolt, ez a munka már elindult, és ez az álláspontok harmonizálását jelenti a kezdeti stádiumban az EMU-t erősíteni kell, és egy szociális és munkahelyteremtési eredmény táblát kell létrehozni, amely segíteni az európai szemeszter megvalósítását. Köszönöm szépen, Gosszesz úr. A szocialisták nevében Ferejre asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, el, eh, köszönöm elnök úr. Biztos úr, Köszönöm szépen ezeket a magyarázatokat. Sajnálom, hogy nem volt eléggé részletes az, ami elhangzott, hiszen egy olyan időszakban élünk, amikor a szavak jelentését nagyon pontosan le kell szögezni. Az előzetes koordináció, a strukturális reformok jelen pillanatban olyan fogalmak, amelyeket nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. A strukturális reformok Európában általában úgy értelmeződnek, hogy fokozatosan csökkentik a fizetéseket, és általában nem is érik el a kitűzött célokat ezek az intézkedések. Nagyon fontos, hogy a kölcsönös bizalmat újra meg tudjuk teremteni, és a bizottsági és a közösségi módszert a párbeszédben be tudjuk vezetni. Beszélünk most persze kohézióról, versenyképességről, de ez az, inté- intézkedés, ami a konvergenciát és a versenyképességet hivatott szolgálni. Nagyon pozitív is lehet, hogyha ezt az új kölcsönös bizalmat képviseli az európai hagyományokon belül. Alapvető jelentőségű, hogy elfogadjuk, hogy a versenyképesség egy nagyon széles fogalom, és a 2020-as stratégiának a keretében kell ezt vizsgálni és nem lehet csak strukturális változásokra leszűkíteni. Mindennek hatása van a különböző országok működésére is, és akár negatív hatással is lehet az eurozóna működésére. A konzultáció és a bérmegállapodások olyan eszközök, amelyeket tiszteletben kell tartani, és nem szabad ezeket aláaknázni. Sajnos több idő nincsen az ön felszólalására, és most a liberálisok nevében két percben megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Ahogy Jean-Paul Gozes is tette, kiemelem az ön munkáját és elszántságát a biztosok kollégiuma kollégiumán belül a tagállamok irányában. A megközelítés kiegy kiegyensúlyozott kell, hogy legyen az ön javaslatait illetően. Két dolog rendkívül pozitív. Először is figyelembe venni az, hogy az államok döntései hogyan hatnak a többi államra. Az exante koordináció rendkívül fontos. Mindez idáig a közös pénzt külön politikákkal irányítottuk, és ez sokszor káros és ellentmondásos volt például a szomszédok számára. A második a az intézkedések, plusz intézkedések költségvetési eszközökkel azért, hogy az államok a versenyképesség útján haladjanak. Viszont van két dolog, ami engem aggaszt, és eh, ezt kiemeltük a szövegben, de itt is elmondanám. Először is önnek gondjai lesznek, mert alapértelmezés fogva nem mindenki szereti a közösségi módszeret, módszereket, és azt, hogy az európai szemesztert államonként szervezik. Oda kell figyelni arra, hogy ez a gyakorlatban működjön. Általában, ha ezt elmondhatom, ha megnézzük, hogy mi történt az utóbbi években, nagyon sok bejelentés történt, de sokszor az állampolgár számára az eredmények késlekedve érkeztek, például az Euro Plus paktum és egyéb kampányok, amelyek pozitívak voltak, bejelentette a az Európai Bizottság vigyázzat arra, hogy túl sok mindent eh, ne próbálnak elindítani. A másik, a közösségi jog. Rendkívül fontos ez az állampolgárok, eh, a, az emberi lények eh, nem lehetnek fogjai az államoknak, és vigyázni kell arra, hogy ne legyen diszkrimináció az állampolgárok között. Legyen egy megosztott, mindenki által megosztott közösségi jogrend. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most a zöldek nevében megadom a szót Gigold úrnak két percben, illetve két és fél percben. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. A lelnök úr először is hát sajnálatosnak tartom, hogy ilyen fontos vitánál a következő lépést illetően nincs itt a tanács. Hát pontosan ők a központja ennek a vitának, bár akkor is, hogyha ez nem tetszik nekünk, a fiskális paktum ugyanis precedens teremtett, így aztán nem kell ezt rejtegetnünk, nyíltan kimondhatjuk, hogy bizalmatlanság alakult ki ebben a kérdésben az intézmények között. Így aztán nagyon fontos az állásfoglalásunk, pontosan azért, hogy itt a konkrétan vitatott eszközök esetében nyilvánvalóvá tessük, hogy a parlamentek mi az álláspontja. Fontos az is, hogy elmondjuk, hogy más helyeken is jogalkotásra van szükségünk, méghozzá sürgősen, ahhoz, hogy működjön az EU. Mindenek az az alapja, hogy autonóm államok egymáshoz kell, hogy igazítsák a közös valutájukat, de nagyon kevés a közösségi eszközünk ahhoz, hogy megakadályozzuk azt, hogy közben az elszegényedés és a munkanélküliség terjedjen. Ez inflációt okozhat, egyik tagországból kiindulva, a másikra átterjedve. Mondjuk ki azt, bár nem ez a témánk itt ma, mert ma más témákkal is foglalkoztunk, de azokban a témákban, ahol a munkanélküliség elleni harc, a gazdasági fejlesztés, a stabilizátorok, az EU-s költségvetés, a makroökonómiai stabilitás. Ezeken a területeken nem történt előrelépés, és nem szerepelnek a rendben, pedig szükség lenne rá. A szociális pillér, amiről a tanács vitatkozott, egy egyelőre élettelen. Ami a tanácsban folyó vitát illeti, a jövőt illetően, a terveket illetően, a jogalkotást illetően a tanács nem igazán akar előrelépni. Két eszközt vitatnak meg csak, és nagyon szeretném tudni, alelnök úr, hogy ön mit mond erre. Az ex ante koordinációt illetően nem túlságosan él ez a tanácsban. Él még ez a gyerek a tanácsban? Lesz jogalkotás? Másik kérdésem a CCI-t, a konvergencia és versenyképességi eszközt illetően. Mondják ki, hogy hová tartunk, mi a cél? Azt szeretnénk, hogy az ösztönzők egyértelműen a közösségi módszereknek megfelelőek legyenek, a 2020-as stratégia keretében szülessenek, hiszen ezt itt eldöntöttük. És gondoskodjunk arról, hogy egyfajta demokratikus ellenőrzés valósuljon meg. Tiempo. Köszönöm szépen, Gigoldó, de nincsen több időnk, illetve önnek nincs több ideje. Most az ECR nevében Epping úrnak adom meg a szót. A bizottsági javaslat az EMU-val kapcsolatos, de ennek az lesz az eredménye, hogy tervgazdaság alakul ki, előzetes koordinációval, amikor reformokról van szó, egyfajta tervezési bürót kíván eh, létrehozni a bizottság, Brüsszelt előtérbe helyezve. Rén eh, biztos úr nagyon eh, kellemes személy, nem akarom szovjet vezetőkhöz hasonlítani, de nagyjából a politikája ugyanazt a hatást fogja elérni. A az Unió megpróbál most tovább élni, túlélni, a hatos csomag, a kettes csomag is ezt szolgálja, de most az egész eurózóna gazdasága nehézségekkel küzd, az innovációra és versenyképességre van szükség, nem pedig központi tervezésre. A szociális biztos arról beszélt, hogy Németországnak növelnie kell a fizetéseket. Ő szerinte Németország túl versenyképes, és csökkentenie kell a versenyképességét, hogy egyensúlyban legyen Európa, vagyis csökkenteni akarja a versenyképességet egyfajta központi tervezéssel, és korlátozni a piaci erők hatását. A nemzeti parlamentek fontosabb szerepet érdemelnek, Rénúr. A központi gazdasági tervezés nem fogja megoldani az euró problémáit, hanem az állandó recessziót fogja állandósítani. Jelen formájában az eurózóna egy kudarc történet, és nem ezzel fogjuk megmenteni az euró jövőjét, működőképessé kell tenni az eurozónát rugalmassággal, a rendszernek erre van szüksége, de persze a központi tervezés gyűlöli a rugalmasságot, és nem akarják a központi tervezők elismerni a hibákat, így a fiatalok jövőjét veszélybe sodorják, Rén úr. A perestroika ideje nem most jött el. Én úgy gondolom, hogy a központi tervezés már a múltnak a története. Köszönöm, így az elnök. Egy kérdést szeretne a kolléganőnk feltenni. Igen, egy kérdést. Jó, akkor most öné a szó. Nem egy nagy szégyen az, hogy Epping úr Brezsnyev úrhoz hasonlítja az alelnököt? Nem Epping úr az, aki a hatos csomagot támogatta? És Rén úrnak a független szerepét? Most pedig két héttel az ország jelentések előtt nem lenne az fontos, hogy igazán Rén urat támogassa? Nem csak a kis országok érdekében, hanem a nagy országok érdekében is, mint például Franciaország annak érdekében, hogy ajánlásokat kaphassanak. Nem lenne ez fontosabb? Szeretném hallani a választ. Antwoorden in het Nederlands. Eh, mevrouw wortman misschien heb ik u... Igen, akkor hollandul fogok válaszolni, Wortman Kohl asszony. Hát eh, lehet, hogy túlságosan sokat gondoltam az ön humorérzékéről, de az, amikor Rén urat Brezsnyev urral hasonlítottam össze, az nyilván a tervgazdaságra vonatkozott, nyilvánvalóan nem a személyiségére. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió egyre inkább a központi tervgazdaság felé halad, egyre inkább szocialista projekté válik, mindenkinek mindent be kell nyújtani a Brüsszelbe, a nemzeti parlamenteknek már nincs szava, és ez nem tetszik a tagállamoknak. azt asszony, eljön majd az a nap, amikor föllázadnak az emberek, de önnek az már túl késő lesz, köszönöm. Pink. Eh, tiene la palabra. Most pedig eh, Elnézést, szakítja félbe magát az elnök. En nombre de la Europa, la libertad y la democracia az EFD nevében Blum úrnak adom meg másfél percben a szót. Que efectivamente no está presente. De sajnos úgy látom, hogy nincs jelen a teremben, de lehet, hogy a szabadság és a demokrácia jelen van, pedig az ő frakciója viseli ezt a nevet, ezért nagyon hiányoljuk de most mégis megadom Klute úrnak a szót a GUE nevében. Ja. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Szeretném elmondani a személyes véleményemet. Én meg vagyok róla győződve, hogy erősebb gazdasági integrációra van szükségünk. De azt is gondolom, hogy a gazdasági integráció csak akkor működik, ha egy politikai, fiskális politikai támogatás is járul hozzá. És jelenleg éppen ez a probléma, amivel szemben állunk. Az eddigi válság tanulságok azt mutatják, ahogy Jean-Paul Gauzès is kritizálta ezt, hogy az országok kormányok közötti együttműködés azt eredményezte, hogy az állampolgárok elvesztették a bizalmat az EU-ban. Gyakran úgy gondolják, hogy elveszi az EU a szociális biztonságokat. Nézzék meg Dél-Európát, hatalmas munkanélkülség, különösen a fiatalok körében. Ezt se tudják képzelni. És én biztos vagyok benne, hogy mielőtt a pénzügyi gazdasági integrációt folytatjuk, beszélnünk kell az állampolgárokkal, hogyan bízhatnának újra bennünk hogyan ismertethetjük meg velük azokat az intézkedéseket, amelyek a szociális biztonságot garantálják. Én úgy gondolom, hogyha nincsenek minimál normák szociális szinten, akkor az Európai Unió szét fog hullani. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartanám, német vagyok, nagyon erős érzelmeim vannak az unió iránt, nyilván azért is, mert a történelmi gyökereik ideig nyúlnak vissza, de szerintem ez a projekt nem csak a gazdasági integrációról kell, hogy szóljon, a szociális integráció nem szabad, hogy háttérbe kerüljön, ha az állampolgárok úgy érzik, hogy egyedül fizetik meg ennek az árát, akkor szét fogunk hullani, és mindent meg kell tenni, hogy ezt elkerüljük. Tehát a szociálpolitikai oldalt támogatni kell. Tiempo. Sajnos lejárt az ideje. A függetlenek nevében Szilstra úrnak adom meg a szót. Másfél perc. Ja, voorzitter, de... Köszönöm szépen, elnök úr. Az EMU kiszélesítése azt jelenti, hogy még nagyobb hatalma lesz az Európai Bizottságnak. A nemzeti terveket előzetesen a bizottságnak kell elfogadnia, és ez azt jelenti, hogy a nemzeti szuverenitás csökken. Minden fajta javaslatot elutasíthat az Európai Bizottság, és ez megakadályozhatja az, hogy a nemzeti parlamentek előre lépjenek, nekünk pedig a nemzeti képviseletet erősíteni kellene. Hogyan tarthatnánk tiszteletben a demokrácia eltűnését, pedig olyan sok ország harcolt a demokráciáért. Több demokráciáért indítanak kampányokat, hát akkor erősítsük ezt a demokrációt, és utasítsuk el a bizottság ezen javaslatát. Ez a teljes unió, ahogy én nevezném, nem szolgálja az állampolgárokat. Az eurozóna nem tud kilépni a gazdasági szakadékból. A jelenlegi gazdasági szervezés nem működik, az bizottság jogkörét le kell lépe, építeni, és a tagállamokat kell erősíteni azért, hogy az állampolgárok prosperitása érdekében léphessenek. Kevesebb centralizáció kell, és több demokrácia. Meg kell mutatni, hogy nem olyan parlament vagyunk, amely nem akar eh, decentralizációt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül pedig a frakciók felszólalásainak sorában utolsóként, illetve ennek lezárásaként az egyéni felszólalásoknak van Brock úrnak két és fél percben adom meg először a szót, EPP. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Először is az előző két hozzászólásból azt hallom ki, sokkal nehezebb szociális helyzetben lennénk az euró nélkül. Ugyanis az euró szolidaritás biztosít, összefog minket, azokat az országoknak biztosítja a szolidaritást, akik 1999-ben is majdnem a tönk szélére kerültek, és most. Bósz asszony, én azt hiszem, hogy ez ex ante koordinációt folytatnunk kell. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben nagyon sok eszközt fogadtunk el, úgyhogy most már az összefüggésekre kellene figyelnünk, és nem mindig új dolgokkal előállni. Mire való a hatos csomag, a kettes csomag, vagy a bármi más sem létezik, hogyha nem fogjuk ezeket össze. Én azt hiszem, hogy az, hogy a bizottság két közleménye jött el ide, az nagyon jó, mert mi, mint serpák, nagyon fontos szerepet játszunk. Minél inkább részt vesz a bizottság a jogalkotásban, annál inkább egy közösségi politikát gyakorlunk. Így aztán folytatnunk kell ezt. Egyébként úgy gondolom, hogy a javaslatok nem jók, azért, mert kormányköziek, új intézményi helyzetet adnak megint, bevonjuk a nemzeti parlamenteket, és 17 országra korlátoznak. Európában pedig 27-en vagyunk. Nem új határokat, nem új akadályokat kellene megvalósítani Európában. Az Európai Parlamentnek kell döntenie, az európai szemeszter során milyen döntéseket kell hozni, milyen ország specifikus intézkedéseket, hogyan valósulja meg a kohézió. Ugyanakkor a nemzeti parlamenteknek ratifikációs joga kellene, hogy legyen a szerződéses kötelezettségekben. Ne forduljon az elő, hogy demokratikus rész nem vétel valósul meg a tagállamok részéről. Vigyáznunk kell arra, hogy ne csak spóroljunk, hanem strukturális változtatásokra is sor kerüljön. Szociális szinten is a bürokráciát csökkentsük, a versenyképességet fokozzuk, az európai támogatásokat fokozzuk. Görögország. Hiába van ott a pénz, a görög hatóságok nem tudják ezt felszívni. A fiatalok helyzete, az oktatást, képzést kell javítanunk ahhoz, hogy a 30%-os fiatalok munkanélkülisége ellen harcolhassunk. A versenyképesség, a növekedés csak akkor lehetséges, hogyha a struktúrák a háttérben megvannak, és a pénz csak akkor ér el pozitív hatásokat, hogyha a struktúrák föl tudják ezt szívni. Ez nem csak az állami pénzekre vonatkozik, hanem a magánbefektetésekre is, hogy a munkahelyeket megteremthessük. Köszönöm szépen, hogy ilyen jól kihasználta az időt. Señor Brock, puede usted ponerse los... Señor Brock. Brock úr. Eh, en, úr. Ennek a gyakorlatnak nincsen sok eh, előzménye. Rubik szeret, úr szeretne önnek feltenni egy eh, kérdést. Elfogadja? Ez nagy megtiszteltetés, köszönjük. Akkor megadjuk az ön honfitársának a szót. Köszönöm szépen. Hát osztrák részről vannak kérdések. Az egyik az, hogy a tranzakciós adót saját európai eszközökkel létre, hozzuk, létre tudjuk hozni. Létre tudunk hozni egy alaptőkét, ami azt eredményezné, hogy a jövőben az Európai Unió stabil legyen. Engem nagyon érdekelne az, hogy elmárok, mit gondol erről. Ich finde, dass im... Válasz én úgy gondolom, hogy a több éves pénzügyi keret keretében nagyon fontos, hogy a saját tőkéről is beszéljünk. Én úgy gondolom, hogy a tranzakciós adó ehhez nagyon nagy segítséget nyújt, ahhoz, hogy ez rendelkezésre álljon. Egyébként ennek vannak más pozitív hatásai is. Timothy Kirkhope, aki ö, ellenzi az EU-t, ezt a projektet mégis itt támogatja. Rübich úr, ön, ön nagyon jó kérdést tett föl. Most pedig Gualtieri úrnak adom meg a szót másfél percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, önök úr. Biztos úr, ez a szállásfoglalás, ez a kérdés nagy támogatást élvez a parlamentben, és megpróbálok a CCI-re, vagy a konvergencia és versenyképesség eszközre ezt a nem eurozóna országokra is kiterjesztenék. Rendben van, intenzív rendszerről van szó, de itt fel kell tárni a részleteket. A CCI e erőforrásokat nem az EDF költségvetés szerint végeznék, vagyis bizonyos tagállamok finanszíroznák ezt a tervet. A CCI e az eurozóna jövőbeli költségvetésének lehetne a kiinduló pontja specifikus ajánlásokat teszünk országos számára, de vannak nemzeti alkalmazási tervek, amelyeket a tagállamok határoznak meg az ő részvételükkel. Ott vannak a szociális egyenlőtlenségek, és éppen ezért ennek ugyanolyan a fontossága van, mint a versenyképességnek. A parlament javaslata észszerű, reméljük, hogy ezt figyelembe veszik, mert minél hamarabb kellene egy jogalkotási javaslat a CC-ről. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi eljárás nem eh, befolyásolhatja negatívan a bizottság jogalkotási jogkörét, eh, amely még vár a tanács zöld útjára. Köszönöm. Lunácsek asszony egy percben. Elnök úr, biztos úr. Egy éve fogadtuk el a költségvetési paktumot masszív szigorítási, megtakarítási intézkedésekkel, amelyek csak fokozták a szegénységet. Most pedig versenyképességi terveket hoztak elő. Merkel asszony beszélt a versenyképességről, külön megállapodások lesznek a bizottság és a tagállamok között azok, amelyek egyoldalúan ezt a rendszert szorgalmazzák, nem értették meg, hogy nagyobb versenyképességgel, de ahogy eljárnak, az nem demokratikus. És ha így tesznek, akkor a parlament az egész kontinens egyenlőtlenségekkel néz szembe, szociális egyenlőtlenséggel. Több demokráciát akarunk, a nemzeti parlamentek fokozottabb részvételét, több szolidaritást, a szociális partnerek bevonását, mert csak így tudjuk meggyőzni a lakosságot arról, hogy mi is az értelme az EU-nak és az európai szolidaritásnak. Csak így sikerül ezt megtenni. Köszönöm szépen, és gratulálok a tolmácsoknak, hogy úgy tudják végezni a munkájukat, hogy nem kell az első segét azonnal kihívni, hiszen ilyen gyors beszédeket hallunk. E, most pedig e, a következő felszólalónak adom meg a szót Viki Fornak. Köszönöm szépen. Az Európai Unió nem minden tagja az eurozóna tagja, és az én országom például valószínűleg soha nem fog hozzá csatlakozni. Ezért nem gondolom, hogy, nem, hogy nekem kellene megmondani az eurozóna tagjainak, hogy hogyan kellene működniük de az eurozónán kívüli tagállamoknak az érdekét is érintik az ilyen intézkedések, és ezért kell felszólalnom. Például a konvergencia és versenyképességi eszköz nagyon ártalmatlannak tűnik, de mégis a, az adófizetők pénzéből táplálkozik egy új költségvetési fejezetként. Nagyon aggályosnak tartom, hogy milyen hatással van ez az eurozónán kívüli tagállamokra. Az MFF folyamat során egyhangulag megállapodott a 27 tagállam, illetve az ő megállapodásuk szükséges 7 évente a költségvetési keretek kialakításához. Nagyon örülök, hogy a nemzeti parlamenteknek 7 évente legalább alkalma van arra, hogy a költekezőket egy kicsit visszafogják. Nemzeti szuverenitása mindig szükség van, de most a közösségi módszer körébe utalunk költségvetési kérdéseket, úgy gondolom, hogy ez nagyon veszélyes úton indít el minket az Európai Parlamentnek, hatáskört ad, hogy a nemzeti parlamentek döntését felülvizsgálja és felülbírálja a költségvetési kérdésekben. Az eurozónán belüli országok már most kezdik elveszíteni a saját sorsuk irányításának jogát, és az Európai Parlament jogköreit szerintem ebben a tekintetben nem szabad eltúlozni. Köszönöm, Fordasszony. Anderson asszony következik egy percben. Az európai válasz a válságra ideológia vezérelt, legalábbis ez tükröződik ebben az eszközben. Ráadásul ez egy kudarcot vallott ideológia, ezt látjuk minden esetben érvényesülni. Szerintem ez már az őrület definíciója, legalábbis Albert Einstein így fogalmazott, az, hogy egy kudarcot vallott ideológiai megközelítést követünk, ezzel természetesen biztos receptet adunk a következő kudarcokra is. Hol van a GDP bővülés, hol van a foglalkoztatás bővítése, hol van a bankok újratőkésítése, amit a stabilitási mechanizmusból finanszíroztak, és hol van az LKB-nak a végső hitelezői szerepe. Most megpróbáljuk elvenni a költségvetési döntéshozatal jogát a tagállamoktól, a nemzeti szintről. Én úgy gondolom, hogy ez nem fog sikerre vezetni minket. Köszönöm szépen. Most pedig Fejó kollégának adom meg a szót két és fél percben. Köszönöm. Senhor Comissário, queria começar. Biztos. Biztos úr, elnök úr, gratulálni szeretnék önnek ahhoz, hogy ilyen hagyományokat teremt az Európai Parlamenttel, hogy összefogja a monetáris unió kérdését. A stabilitási és növekedési paktumnak az volt a célja, hogy makroökonomiai egyensúlyt teremtsen az unióban, és hogy javítsa a költségvetésnek a szerepét. De azt látjuk már egy ideje, hogy mindenki azt szeretné, hogy egyszerre valósuljanak meg a megszorítások és a költségvetés növelése. Ez egy olyan feladat, amely nagyon nehéz. De ennek ellenére az állampolgáraink ezt igénylik. Ezért nagyon fontos, hogy európai megoldást találjunk, és ezért gratulálni szeretnék a bizottságnak a közleményhez. Reméljük, hogy jogalkotási kezdeményezés is követi ilyen fontos témában, hiszen össze kell hangolnunk a strukturális reformokat annak érdekében, hogy újra fellendüljenek a gazdaságaink, és hogy versenyképesek legyenek. Biztos úr, ezek az intézkedések az Európai Unióban és a Monetáris Unióban vajon egyfajta ösztönző rendszerhez kapcsolódnak-e majd. Nézzük meg például Portugália helyzetét. Portugália mindent megtett, amit kértek tőle, de nagyon fontos, hogy ezeket az országokat ösztönzőkkel ösztönözzük arra, hogy cselekedjenek, és hogy díjazásban részesüljenek azért, hogy áldozatokat tettek. Nagyon fontos, hogy ezek az ösztönzők ne csak eseti alapon jelenjenek meg, ahogy ez eddig volt a helyzet, hanem hogy a jogalkotásunknak elemei legyenek. Remélem ez megtörténik, és ezt szeretem volna elmondani. Köszönöm szépen, másfél percben Juan Nok úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Európa válaszút előtt áll. Vagy marad a megszorítások csapdája, és ugrás a demokrácia felé, vagy pedig az emberek megutálják. A bizottság úti tervet fogalmazott meg, egy mintatervet. François Hollande felhívást indított azért, hogy igazi gazdasági kormányzás jöjjön létre. Az EP-nek részt kell vennie ebben a folyamatban, de sajnos nem konzultáltak vele Ciprus ügyében, semmit nem tud tenni a trojkával szembe. Kedves kollégák, egy olyan kormány, amelynek nincs parlamentje, az a diktatúra, nem? A parlament a tisztán jelentésben erre emlékeztetett, ott kell lennie az európai szemeszter minden lépésénél, a különböző vitáknál, az országokra vonatkozó ajánlásoknál, az eurozóna jövőbeli költségvetése tárgyalásakor. Éppen ezért a kétoldalú szerződéskötés a bizottság és az államok között ezt mindenképpen vissza kell utasítani hogyha ezt bevezetik, akkor a trojka módszert vezetjük be, pedig az minden pontjában hibás volt. Ez aberrált dolog, amit a trojka akar. Figyelembe véve az eurozóna kormányzásának erősítését, a parlamentnek saját eurozóna struktúrát kell létrehoznia azon országokkal szemben, amelyek mindig csak saját érdekeiket eh, érvényesítik, szemben az európai állampolgárok általános érdekeivel. Kedves kollégák, a demokrácia legyen az EMU középpontjában, az állampolgárok Európáját, és nem pedig a szerződések Európáját kell létrehoznunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben eh, Joa Ferreira úr következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a gazdaság és monetáris unió mindig is döntő európai projekt volt. 2010-ben 36%-kal a, növekedett a haszon az eurozónában, ugyanakkor a munkaerő költségét 1%-kal csökkentették. A probléma kettős. Az euró nem bukott meg, de a következmények láthatóak, az élet és munkakörülmények rosszabbodtak, csökkentek a fizetések, munkanélküliség, a termelési rendszereket megsemmisítették, a periféria országok elvesztették iparágokat, és csak a központ termel. Látjuk, hogy ez nem fenntartható. Akik ezt hasznosították, nem akarnak visszalépni. Az integráció legitim, de tovább kell harcolniuk az erő, európai népeknek. Köszönöm szépen, most pedig két és fél percben Szába Debegen úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Amikor az eurozónát létrehoztuk, tudtuk, hogy vannak még tökéletlenségei, hiszen nem egységes a monetáris politika, és ez a koordináció hiányához vezetett, ahogyan a 2005-ös KOK jelentés is rámutatott. 2008-ban a válság még inkább rámutatott ezekre a hiányosságokra. De azért megvan annak a lehetősége, nem csak, hogy áthidaljuk ezeket a problémokat, problémákat, hanem hogy az Európai Unió egészének eh, az építményét megerősítsük. Lépésről lépésre halad eh, ez az építkezés, eh, és most tudjuk, hogy mik a hibák, és kezdünk visszatérni ehhez a filozófiához. A legnagyobb kihívás, hogy valódi gazdasági uniót hozzunk létre. A bankunió az egyik legfontosabb aspektusa ennek, ezzel tudjuk előre mozdítani a gazdasági unió működését, de ez csak egy lépés a sok közül. A szolidaritás mindennek a kulcsa. Ez nem egy automatikus funkció, hanem mindig ki kell hangsúlyozni az európai jogban ennek a fontosságát. Gosszasz úrnak köszönöm, hogy a szociális dimenziót kiemelte. Mivel ez is szükséges ahhoz, hogy ilyen időkben, amikor a bizalom hiányzik, akkor sikereket tudjunk elérni. Az exante koordináció nagyon fontos a versenyképesség megerősítés érdekében, de ehhez természetesen szolidaritásra van szükség az monetáris unióban résztvevő országok részéről, hogy a közös jövőjükért együtt dolgozhassanak. Ezért nagyon fontos, hogy az előzetes koordináció az eurozónában érvényesüljön, de folytatni kell a reform lépéseket, a konvergencia és versenyképességi eszköz fontos, hogy tartalmazzon pénzügyi ösztönzőket is arra nézve, hogy a korábbi hibákat ki tudjuk igazítani, hogy a további lépéseket meg tudjuk tenni a gazdasági és végsősorban a politikai unió érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Pablo. Most pedig másfél percben Kutas úrré a szó. Domnule komisár, stimați colegi! Köszönöm. köszönöm szépen, kedves elnök úr, köszönöm, kedves kollégák! hogy a recesszióból kikerüljünk, amivel szembe került az Európai Unió, ehhez nagyon fontos a monetáris és gazdasági uniót megteremteni, és a szociális intézkedéseket is megvalósítani. Rugalmassá kell tenni a béreket és a munkaerőpiacot. Nem szabad, hogy a szociális Európa veszélybe kerüljön. Nagyon fontos, hogy a különbségeket kiiktassuk Európában az országok között, egy újfajta reformra van szükség. Nem szabad mindig csak spórolnunk. A privatizáció, a bérek csökkentése és a munkaerőpiacnak a szabályzása, azon kívül a szakszervezetek gyengítése nem megengedhető. Nem szabad csak a spórolásra koncentrálnunk. Az Európai Uniónak össze kell fogni a gazdasági téren, de még nem késő. A bizottságnak a két intézkedése nemzeti minimál béreket ír elő, és a szociális tengelyt is a gazdasági politika központjába állítja. Európai szinten a közös adósság garancia nagyon fontos intézkedés. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Sánchez Presedo úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági gazdaság, az európai gazdaság működése nem kielégítő. Nagyon fontos, hogy az Unió nem érte el a Lisszaboni stratégia által kitűzött célokat, és a válság kihívásaival is nagyon nehezen küzd a gazdaság csökken a foglalkoztatás, szűkül a gazdaság az unió egészében. Az EMU felelősséget és szolidaritást is jelent. Az a célja, hogy stimulálja a gazdaságot. Az előzetes koordináció jó irányba mutat, hogy a közös gazdasági politika létrejöjjön végső soron. Ösztönzőket kell adni a beruházásokra, és ebben a közös gazdasági politikában a 2020-as stratégia értelmében kell eh, dolgozni a versenyképesség fokozása érdekében. Ez természetesen egy összetett jelenség, és ezért szociális paktumra van szükség, hogy tovább lépjünk a, az MFF keretein. A növekedéshez a hitelezés területén is eh, intézkedésekre van szükség, hogy a növekedésbe induljon. Köszönöm szépen. Antolin elnézés lejárt az időd, és most eh, Blum úrnak eh, adom meg a szót, aki az EFD e nevében kellett volna, hogy felszólaljon, amikor rákerült a sor, nem volt itt, de most itt van, úgyhogy másfél percben, ami jár neki, most meg is kapja a szót, Blum úr, ön következik. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Elnézet, elnézést kérek, hogy nem voltam itt időben, ez nem jellemző rám, szeretnék elnézést kérni, köszönöm a kedvességét. Érdekes, nem? Az egyik nagy politikai kérdés az Egyesült Királyságban, amikor az euróról vitázunk, az, hogy ez egy összeesküvés teória, vagy egyszerűen egy kudarcvallás. Hát, a kocsmákban még mindig vitatkozunk erről, még nem vagyunk biztosak a válaszban. Senki számára nem egyértelmű, még akkor sem, ha ért a gazdasághoz. Ez a közös valuta halára ítéltetett, legalábbis akkor, hogyha fiskális politikai intézkedések nem kísérik, hiszen egyértelmű egy ö, kamatlábra van szükség, egy csomagra van szükség, egy útvonalra. Az összeesküvés teóriának a képviselői azt mondják, hogy hát tudták ezt előre, hogy össze fog omlani az euró, tudták azt, hogy nagy fájdalmat okoz ez majd nagyon sok országban, és nagyon sajnálatos és buta dolog belépni az eurozónába. Amikor az euró elég, amikor összeomlik, amikor minden félresiklik, akkor az összeesküvés teória megalapítói, azok egy nem demokratikus rendszert ráerőltethetnek Európa állampolgáraira. Tulajdonképpen ez a dokumentum ezt bizonyítja, egy nem demokratikus eljárásnak az első lépése. Minden állampolgárt, minden választót kiiktathatunk a rendszerből. Köszönöm szépen, Blum úr. Most következnek a spontán felszólalások. de úgy látom, hogy a kolléga szeretne Blum úrnak feltenni egy kérdést. Elfogadja-e Jadlicek eh, úr, eh, illetve a kolléganőm kérdését? Köszönöm szépen. Ön azt mondta a hozzászólás elején, hogy a monetáris unió mindenképpen kudarcot fog vallani, hogyha nem kísérik pénzügypolitikai intézkedések, és ösztönzők az együttműködése. Ez igaz, ebben én is biztos vagyok. De akkor nem kellene üdvözölni azt, hogy létrehozzuk ezeket a rendszereket a koordinálásra? És hogy most már az európai megközelítést támogatjuk? Nem tudná azt mondani, hogy most már jó úton haladunk? És eh, ahelyett, hogy azt hajtogatná, hogy nem demokratikus az eljárás nem szabad egymásra hergelnünk a nemzeti parlamenteket és az európait. Köszönöm szépen, Blum úr. Nos, persze ezt perspektívába kell helyezni. Én azt mondanám, hogy nincsen felhatalmazás egy közös adógyi vagy költségvetési politikára. Ehhez népszavazásra van szükség. Az Egyesült Királyságban sokszor megígérték nekünk, de eddig még nem történt meg, hogy népszavazás kerüljön sorra. Csak az Egyesült Királyság nevében tudok beszélni. A mi szempontunkból nincsen erre demokratikus felhatalmazás, ezért közös költségvetési politikára nincs szükség. Ha Rómában, Madridban megkérdezzük az utcaemberét, szerintem megkapjuk a választ. Köszönöm, Blum úr. Akkor egy percben Papadopuló asszonynak adom meg a szót. Antikoni, tiéd a szó. Elnök úr, az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság, az eurógrup és az Eurozóna sajnálatos fejlemények előtt áll. Ezek a fejlemények hátterében sajnálatos módon a trojka áll, hiszen demokratikus jogosítványa nincs, nem beszámoltatható sem a nemzeti parlamenteknek, sem a bizottságnak. Nagyon nagy megszorító intézkedéseket eszközöl az európai déli országokban, ösztönzők, beruházások nélkül, és gyakorlatilag azt éri el, hogy tönkreteszi a népeket gazdaságilag is, és pszichológiailag is. Nézzék meg Ciprus és Görögország példája. Ciprus esetében például Renúr az európai ö, parlament más se akart már, mint a holttestet felboncolni, mert teljesen igazságtalan, teljesen átláthatatlan, hogy milyen intézkedéseket hoztak. Van egy kérdésem. Csak jogalkotással helyre lehet hozni azokat a hibákat, amik az Európai Központi Bank és az Eurogroup elkövetett? Az a kérdésem. A ciprusi állampolgárokat hogyan szeretné támogatni? Nem lehet ezt a jövőre halogatni monsieur le commissaire qui a maintenant la parole. Köszönöm, befejeztük a spontán hozzászólásokat, a biztos úré a szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is köszönetet mondok mindenkinek azért, hogy hozzászólt ehhez az igen jelentős vitához. Először is azzal kezdeném, hogy egyetértek Gozesz úrral, Ferrer asszonynal, Gigold úrral, Klute úrral, akik aláhúzták, mennyire fontos a az Európai Unió szociális dimenziója, ez alapvető eleme az európai szociális piacgazdaságnak és az EMU-nak. Ezt a következő vita során, következő napirendi pont során fogjuk megvitatni. Másodszorban, ami Gulárasszony és Brok úr hozzászólását illeti a közösségi módszerről, a bizottság álláspontja a közösségi módszeren alapszik, mert tapasztalatunk alapján abban hiszünk, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy fenntartható szakpolitikákat folytassunk, és a demokratikus legitimáció és elszámoltathatóság alapján haladjunk. Így a kormányközi eszköz ezért lép be a közösségi keretekbe megfelelő időben. Ford asszony által elmondottakra is reagálnék, az EMU további fejlődése során az EU integritását továbbra is biztosítani kell. Kiemelném, hogy szerintünk a vezérelv az EMU jövőjét illetően az, hogy bármely lépés a megerősödő szolidaritás és a gazdasági kockázat közössé tétele szempontjából fokozott felelősségvállalással kell ötvöződjön, fiskális szigorral, vagyis a szuverenitás további megosztásával és a döntés hozattal további elmélyítésével kell, hogy együtt járjon. Gulár asszony utalt arra, hogy az országokra vonatkozó ajánlások szétaprozódtak. Szeretném hozzátenni, hogy az eurózóna szintjén is tettünk ilyen ajánlásokat, hiszen Fontos gazdasági kihatások vannak itt, és kölcsönhatások az eurozóna tagállamai vonatkozásában. Éppen ezért szakpolitikai tanácsokat akarunk adni az eurozónának is, azért, hogy az euró Group megvitathassa, mi az optimális, proaktív, szakpolitikai mix, ami hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez, és javítja a foglalkoztatást. Gigold úr utalt a tanácsbeli vitákra. Egyetértek, azt várjuk, hogy a tanács megvitátja az exante koordinálást, a gazdasági jellegű reformokat illetően, és a pénzügyi szolidaritási mechanizmusokat is kidolgozza, reméli, hogy ez az input pozitív és konstruktív lesz. Végül pedig, elnök asszony, Epping úrnak is szólnék, sokszor igen mulátságosan állítja össze a szavait. Most Brezsnyev vel vetette össze a helyzetet, de ez nem megfelelő, nem korrekt. Régi viták, rossz ízlésű régi vitákkal él, de régi viccekkel él, vagy összehasonlításokkal, de tudna valami jobbat javasolni? a téli háború során nagyon sokan életüket vesztettek azért, hogy megállítsák a totalitarianizmust. Az én nagyapám öt évig volt a fronton, és a téli háború után a tapasztalatai alapján elmondta, hogy öt éve töltöttem, ott keletre néztem, azóta viszont nyugat felé tekintek én személy szerint egyaránt tekintek keletre és nyugatra, és éppen ezért Klute úrral nagyon is egyetértek, mert bölcsebb, mint ön, Epping úr, az EU-nak az EU-t fenn kell tartani, és tovább kell fejleszteni egy igazán, egy igazi béke folyamat letéteményességként. Köszönöm, ezzel befejeztük a vitát az EMU-val kapcsolatos jövőbeli jogalkotási javaslatokról. Befejeztük, befejeztük ezt a vitát, jön a következő vita,